Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! A szavazással kezdjük, illetve megkezdjük a szavazást. A szavazólistát megkapták, a dossziéban találhatják önök előtt, politikai frakciók szerint. Egy tesztszavazással kezdenénk. Egy tesztszavazás következik, leteszteljük a rendszert. Kérem, vegyék kezükbe a kártyájukat, helyezzék be a szavazógépbe. És egy nagyon ér- egyszerű kérdést fogok feltenni. szeretnek el hétfő délután négy órakor szavazni? Ez a tesztkérdés. Free vote. Okay. Okay. Uh, I close the... Rendben, lezárom a szavazást. Nem egyértelmű az eredmény. Volt, aki kivette a kártyáját, úgy tűnik nem akart mindenki szavazni. 32 kolléga szavazott. Hihetetlen. Hihetetlen, hogy milyen sokan szavaztak, hát ilyen még nem volt. Győrk András jelentése következik, a cseppfolyósított földgáz és földgáz tárolásról szóló szöveg, 56-os módosító mellette. Te jó ég, még egyszer, mondja az elnök. Győrk András jelentése következik a csapfolyósított gázzal kapcsolatos EU stratégia. Kezdjük meg a szavazást, kollégák. 56-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 57-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 58-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 59-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 60-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 61 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. NV1 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A FET 1 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A FET e 2 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük. Ellenőrizzük az AFET e 2-t. Lezárom a szavazást. Elutasítva. NV3 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Inta 1, részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 63-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 65 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva elutasítva 66 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 67 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 68 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 69 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 70 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 71 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 72 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 73 mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 73-ast. Lezárom a szavazást, elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 75 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 76 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 77 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 78 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 81 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 79-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 80 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes részenként első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. NB5 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nyolcvannégyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, ötös, tran, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük a tranötöst. Tran 5. Elutasítva. Elfogadva. Elfogadtuk, mondja az elnök. De nagyon fontosnak tartottuk ellenőrizni, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 96-os mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 96-ost. Lezárom a szavazást, elutasítva. 97 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 98 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 99 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 100-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 104-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 115 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 94-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. NV20 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 27-es, Tran 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 121-es, 121 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. A 121-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. Tran 32 mellette, ellene, tartózkodók. Nem tudné, mi az eredmény, úgyhogy még egyszer, Tran 32 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Százhuszonhat mellette. Együtt kell szavazni a 126-osról és a 127-esről, azonosak. Tehát 126-127 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 129 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 130 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 131 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük. 131-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 135 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 137 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 138 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 139, és 140 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 141 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 142 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva 143 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva 144 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 145 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 255-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 161-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 162 mellette, ellene, ellenőrizzük a 162-est. 162. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 163 mellette, ellene. Még egyszer, ellenőrizzük a 163-ast, a szavazást lezárom, elutasítva. 164 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 165 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 166 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 167 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 168 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 169 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 170 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, a második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, tizenegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 189-es mellette, ellene, tartózkodók el, elutasítva, 190-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Együtt szavaztunk, 190-es és 191-es, mivel azonosak, és elutasítottuk őket. 192-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 193 mellette, ellene, tartózkodók Ellenőrizzük? Rendben. Ellenőrizzük a 193-ast. A 193-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 195 mellette. 197-es javítja magát az elnök, 197 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 198 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 199 és a 200-as együtt, tehát 199 és 200 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 201 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 202 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 203 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 205 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 206 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 207 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 208 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 209 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 210 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 211 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 212 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 213 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 215 mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 215-öst, 215. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Elnézést. Nem jól láttam, mondja az elnök. NV14 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Envi 19 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 216 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 222 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 223 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 224 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Inta 5 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 230 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 231 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Inta 23 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Afet 6 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, AFET 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 14A kompromisszum mellette, ellene. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 14A kompromisszumot. Lezárom a szavazást elutasítva. 237 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 238 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Tran 4 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 244 mellette ellene ellenőrizzük, ellenőrizzük a 244-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Inta kettő mellette. Ellene. Tartózkodók. Nem világos az eredmény. Kérem, emeljék fel a kezüket. Inta kettő. Az Inta kettőről szavazunk, most elektronikusan ellenőrizzük. A szavazást lezárom elfogadva, kérem emeljék a kezüket, hogy világosan látszódjon az eredmény, int a 8 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, int a 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, int a 19 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, int a 20 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 241 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Inta 25 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 242 mellette, ellene. 242 ellenőrizzük. 242, lezárom a szavazást. Elutasítva. 245 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, nb 18 mellette, ellene. Tartózkodók, ellenőrizzük. nb 18 A szavazást lezárom. Inta 9-es első rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk második rész, ki Kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. 243 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. A FED 10 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk, MV 12 mellette, ellenem. Hát ellenőrizzük le ezt a 12-est az NV12-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk MV17 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Tron 30 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk Tron 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Tran 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Tran 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Tran 14 mellette, ellene. Hát ezt ellenőrizzük a Tron 14-ről megnyitom a szavazást. Transport 14. I close the vote. Lezárom a szavazást elutasítva. Tron 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tron 16 mellette, ellene. Hát ezt is le kell ellenőriznünk, elnézést kérek. Nem emelgették a kezüket. Tehát a Tron 16-ról ellenőrző szavazást nyitok meg, melyet már le is zártam, melynek eredménye látható a táblám. 258 mellettem, ellenem, tartózkodás utasítva. 259 mellette, ellenem, tartózkodás utasítva. 260 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 261 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Tron 6 mellettem, ellenem elfogadtuk, Tron 7 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Tron 8 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Tron 21 mellette, ellene, elfogadtuk, 264 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 265 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellettem, ellene, elfogadtuk. 20-as mellettem, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le a 20-ast. I close the vote. Uh, it's rejected. Compromise 17A. Elutasítva 17A kompromisszum mellette ellenem ezt is leellenőrizzük. Tehát a 17 áról megnyitom a szavazást. I close the vote. Rejected. It's rejected. Uh, 24. Elutasítva 24 mellette, ellenem. Tartózkodás elutasítva 25 mellette, ellenem. Tartózkodás elutasítva. 26-os kitámogatja. Kiszavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, elutasítva 27 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellettem, ellenem, tartózkodás, hát ezt ellenőrizzük le, 28-ast. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva 29 mellettem, ellenem, tartózkodással utasítva. 30 mellettem, ellene, tartózkodással utasítva. 31-es mellettem, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le, 31-esről megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es mellettem, ellene, tartózkodás adótosítva 33-as mellettem, ellene, tartózkodás adótosítva 34 mellette, ellene tartózkodás adótosítva 35 mellettem, ellenem, tartózkodás adótosítva 36 mellettem, ellene, hát ellenőrizzük ezt is le, amondó volnék én, Amendment 36, I close the vote. Lezárom a szavazást, mert fentebb megnyitottam, elutasítva. 37 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 38 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva, 40 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, 41 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva 42-es mellettem, ellenem, elutasítva 43-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 44 mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellettem, nem a 44-esről ellenőrző szavazást nyitunk meg. Legyen. I said, I said, We will see. Close. I, I close the vote. Accepted. Accepted. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem tudom én mit mondtam, hogy elfogadtuk vagy nem, de minden esetre most ilyen látjuk, hogy elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 45 mellettem, ellenem. Tartózkodás ellenőrizzük ezt le. Tehát a 18-as kompromisszumot kiegészíti a 45-ös, és erről most megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 50 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 51 mellettem, ellenem, Az 51-esről szavazást nyitok meg. The vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodással fogadtuk. 55 mellettem, ellene, tartózkodással utasítva. Egyes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences nem ezt átugorjuk, illetve a 9-eshez ugrunk, 9-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 8-as, bocsánat, 11-es. Tehát 11-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellettem, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellettem, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellettem, ellenem, elfogadtuk. 14. Bocsánat, így az elnök. Ez okafogyottá vált. Ilyen módon a 16-osról szavazunk. 16-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. A 16-osról megnyitom a szavazást. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es mellette, ellenem, tartózkodás. Még egyszer ellenőrizzük ezt le. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18 mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Végszavazás. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Has every, anybody voted? I close the vote. Szavazott-e mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Köszönöm szépen. Már is tovább megyünk a második listára. Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága a belső piacon a tanács és a bizottság javaslata. Carlos Zorinho az előadónk. 13-as kompromisszum kitámogatja, ki van ellene, kitartózkodott, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellenem elfogadtuk. 109 mellettem, ellenem tartózkodás. Elfogadtuk 112-es mellette, ellenem 111 mellette, ellenem. Hát a 111-esről ellenőrző szavazást tartunk, 111 tehát. Lezárom a szavazást. 112 112 mellette ellenem tartózkodás, elutasítva 17-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 118 kitámogatja, kiszavaz nemmel, ki tartózkodott, elfogad, elutasítva 119 mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 120 mellettem, ellenem tartózkodással utasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodással elfogadtuk. 126-os mellettem, ellenem tartózkodással utasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 131 mellettem, ellene elutasítva 132-es mellette. Nem a 131-esről ellenőrző szavazást jelentek be. Lezárom az ellenőrző szavazást. Hát ugyanaz van, mint az előbb. 132 mellettem, ellenem, tartózkodás utasítva 133-as mellettem, ellene, tartózkodás utasítva 134 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva 135 mellette, ellenem tartózkodás elutasítva 136 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 137 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva 139 és a 140-esről együtt mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk 145 ki támogatja. Tehát 145 mellette, ellene. Let us check. Lássuk a 145-öst. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 147 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva 20-as kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 151 mellettem, ellenem, elutasítva. 22-es kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellettem, ellen elfogadtuk. Hármas mellettem, ellenem elfogadtuk. 33-as módosító mellettem, ellenem <clears throat> elfogadtuk. Kettes mellettem, ellenem elfogadtuk. 36 mellettem, ellenem tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, 36-osat. 36. Lezárom a szavazást. <clears throat> Elutasítva 37 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellettem, <clears throat> ellenem, tartózkodás elfogadtuk. A következő mellette ellenem tartózkodás elutasítottuk 51 mellette, ellenem tartózkodás elutasítva 52 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 53 mellette, ellenem. Hát nem, eng- nem emelgetik a kezüket. Az 53-asról megnyitom a szavazást. 53. Close the vote. Oh, yeah, it was... Lezárom a szavazást elfogadva. 54 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 57 mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk 5-ös mellettem, ellenem Hát ellenőrizik le az ötöst. Ötös. Lezárom a szavazást. Egyértelmű többséggel elfogadtuk 58 mellettem, ellenem. Tartózkodással utasítva 59 mellette, ellene. Tartózkodással utasítva 60-as mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 65 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellettem, ellenem, elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellettem, ellene, elfogadtuk, 85 mellettem, ellene, Hát ellenőrizzük le ezt a 85-öst. I close the vote. Richard. Rejected. 86 in favor. 86 mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 87 mellette, ellene. Elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. 90-es mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 93-as mellette, ellene. 23-as mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikus végszavazás. Ez az utolsó szavazás a mai napon. I close the vote. Lezárom a szavazást. 48-an támogatják, és egy ellenszavazattal elfogadtuk. Gratulálunk előadónknak! Kedves képviselőtársaim! Hölgyeim és uraim! Ennyit a szavazásról. Az ITRE szakbizottságban most pedig következik a rendes napi rend. Akkor nézzük a napirendet. Európai Bizottság végrehajtási hatáskörének vizsgálata, a barangolás szolgáltatások méltányos használata, a végrehajtási aktus tervezett bizottsági ismertetése. Kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Kedves kollégák! Nagyon fontos kérdésről van szó. A roamingról, a barangolásról van szó. A érvényben lévő rendelet alapján, mint ahogyan önök is tudják, itt van a jelentéstevőnk is. Tavaly fogadtuk el ezt uh, a szállásfoglalást. A roaming eltere, eltöröljük 2017. június 15-ével kezdve. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban részletes szabályozást fogadott el a fair szolgáltatások biztosítása érdekében, hogy ne legyenek visszaélések a rendszeren belül. Ugyanakkor miután több kritikát fogalmazott meg, még az Európai Parlament is, ezért később, néhány nappal később visszavonták ezt a rendelettervezetet, és az Európai Bizottság új javaslat talált elő a mai napon. Ennek a száma 15-23, és ezt fogjuk most megvitatni. 45 percünk van rá, és itt szeretném megkérdezni Roberto Violát, aki a Digiconnect főigazgatója. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt van ön, Köszönöm szépen. Nos, hát először is hadd emlékeztessek arra, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy napra készé tegyük ezt a végrehajtási jogi aktust. A parlament és a bizottság meg kell kapják a berek véleményét, ez október 15-éig kell bekövetkezzen, és azután a tagállamok is megvizsgálják az érvényben lévő helyzetet, és november 23-áig eljutatják megjegyzéseiket a bizottsághoz az új javaslatról. És december 15-ére az Európai Bizottság az új végrehajtási aktust közé tudja tenni. Tehát még néhány hét rendelkezésünkre áll, úgyhogy most még érdemes a berekkel és az intézményekkel is párbeszédet folytatnunk, hogy a lehető legkielégítőbb legyen majd a megoldásunk. Pozsonyban is találkoztunk a roaming kérdésében érintett felekkel egy konferencia keretein belül. Mindezt szeretnénk a nagykereskedelem mi kontextusba is megvizsgálni. A parlament és az Európai Tanács is az év végéig ezzel kapcsolatban el kell fogadja a rendeletet. Hat hónap áll a rendelkezésünkre, hogy 2017. júniusára készen álljunk az új időpontra, a bevezetési időpontra. Ahogyan elmondtam már, az európai parlamenti képviselők és a különböző érintett felek is elmondták véleményüket, és ennek fényében az új végrehajtási jogi aktus a Rome Like at Home elvének megfelelően kerül majd kihirdetésre. Azt szeretnénk tehát elérni, hogy amikor valaki elutazik hazájából egy másik országba, akkor ott ugyanolyan feltételek mellett tudjon telefonálni, mint otthon. Vagyis az alapszabály az az, hogy semmit nem kell tennie az embereknek, csak egész egyszerűen be kell kapcsolni a Roam Like at Home szolgáltatást. És onnantól kezdve minden teljesen működő. Vannak ugye olyan színkártyák, amelyek nagyon keveset használnak, vagy akár semennyit, de gyakorlatilag mm, jelentkeznek olyan helyzetek is, amikor egy személy használ nagyon sok színkártyát. és esetleg ez oda is vezethet, hogy eladja a színkártyákat. Most ez egy ennek a kivételével, tehát ezeknek az eseteknek a kivételével nagyon egyszerű lesz a helyzet a lakosság nagy részének számára, tehát tulajdonképpen egy ilyen átruházhatósági, vagy ilyen magával tudja vinni a számát más országba, vagy ilyen rendszert szeretnénk megvalósítani. És természetesen a nemzeti hatóságok továbbra is ellenőrzik a helyzetet, és ők fognak majd dönteni a vitás esetekről, amikor <coughs> ilyen visszaéléseket tapasztalnak. Amennyiben illegális tevékenységet tapasztalnak, akkor blokkolni tudják az adott szimkártyákat. De ezt végül is végső soron a nemzeti felügyelő hatóságnak kell megtennie. Tehát ennyit a rendszer működéséről, és most majd a kollégák talán részletekbe fognak merülni. Köszönöm szépen, kedves főigazgató úr! Számunkra nagyon fontos az, hogy ön ma eljött ide, mert ez egy fontos téma. Köszönjük, hogy személyesen ide látogatott. Wellan úrtól is azt szeretném megkérdezni, nagyon röviden, biztos, hogy nagyon sokan fognak felszólalni, de hogy vajon mit szeretne elmondani előjáróban, hiszen a kollégák azért jól ismerik ezt a területet, hiszen már régóta foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők! Én csak annyit mondanék Viola úr kiegészítéseként, hogy van itt egy másik pillére is a végrehajtási jogi aktusnak, a módszertanra vonatkozólag, amely a fenntarthatósági derogációkat érinti. Itt nagyon különleges esetekről van szó, amikor a szolgáltatók amennyiben a Roam Like at Home elvét alkalmazzák, akkor tulajdonképpen olyan helyzet alakulna ki, hogy még a hazai szolgáltatási díjak szintjét is, tehát hogy, hogy ez nem érné el a, az, azt a szintet. Most ezek kivételes esetekre vonatkozik a végrehajtási jogi aktus. Alapvetően itt egy küszöbértékről van szó, amely egy 5%-os veszteséget szab meg, a roaming esetében ez az 5%-os különbség lenne az a küszöb, amely fölött meg lehetne vizsgálni az adott helyzetet, illetve derogációt lehetne adni az adott szolgáltatónak. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igazgató úr. Most pedig, kedves jelentéstevők, a különböző frakcióktól azt szeretném kérni mindenkitől, hogy másfél percben foglalják össze a mondani valójukat, mert szeretnénk egy igazi vitát folytatni majd utána. Del Castillo Vera képviselőasszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a két igazgatónak, illetve főigazgatónak is Nos, hát az első a megoldásunk tulajdonképpen nem volt működőképes, nem annyira a célok miatt, hanem egyszerűen egy konfusz helyzetben, egy ilyen ködös helyzetben próbáltuk ezt megvalósítani. Itt volt ugye a 90 napos határidő, és a korábbi problémákkal kapcsolatban a Rome Like at Home garanciái elől most már elhárítottuk az akadályokat. Amennyiben nagyobb problémák merülnek föl, azok mindig a, fel, tehát a felügyeleti eh, rendszer kapcsán való, merülnek föl. Szerettem volna, hogy vegyük figyelembe azt is, hogy vannak olyan lehetőség, legyen egy olyan lehetőség, amelyben eh, amennyiben visszaélést tapasztalnak a szolgáltató részéről, ezt eh, egy kommunikációs folyamatba kellene beilleszteni, tehát hogy beszéljenek, kommunikáljanak ezekkel a szolgáltatókkal, még mielőtt kirónak rájuk egy bírságot. Tehát, hogy le, adjunk nekik valamiféle lehetőséget arra, hogy ki tudják igazítani a működésüket, mielőtt megbüntetnénk őket. Én azt hiszem, hogy ezen keresztül nyugodtabb lenne az egész piac, és a szolgáltatók. Egyébként pedig én nagyon jónak gondolom ezt a szanyagot és jó magam, és a frakcióm is támogatjuk ezt. Köszönöm szépen, ez volt a néppárt nevében, most pedig Toljá asszony következik az SND nevében. Köszönöm szépen, én is az elmondottakhoz szeretnék csatlakozni, örülünk ennek a mostani megfogalmazásnak, én azt gondolom, hogy most a legfontosabb kérdéseket sikerült összehangolnunk. Tehát, hogy egyrészt a roamingot jogalkotási szempontból is meg tudjuk valósítani. Ez egy nagyon korrekt, jól működő rendszer kell, hogy legyen anélkül, hogy visszaéléseket tapasztaljunk. Én most a hangsúlyt oda tenném, hogy arra van szükség, mindenféle kötelezettségek nélkül a az ügyfelekre nézve, tehát hogy ne kelljen elmondani, kiről van szó, hová utazik, stb. Ne kérdezzünk tőle mindenféle információt, amennyiben azonban valami gyanús ügyletet fedezünk fel, akkor egy olyan eljárást tudjunk beindítani, amelyen keresztül a visszaélésre, a visszaélést fel lehet göngyölíteni, ugyanakkor viszont ne bonyolítsuk a helyzetet azok számára, akik jó hiszeműen járnak el. Ne tegyük ezt a feladatot a szolgáltatók kezébe, hanem inkább a felügyelőhatóság kell ezzel foglalkozzon. Én remélem, hogy ezt meg tudjuk majd ilyen értelemben ejteni. De hát a szolgáltatóknak is látniuk kell, hogy néha nyernek, néha pedig veszítenek bizonyos üzleteken. Köszönöm szépen, Tosenovski képviselő következik. Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök azoknak az erőfeszítéseknek, amelyeket most láthatunk, hiszen ez egy rendkívül komplikált helyzetben érkezett. Szerintem a terminológia nagyon fontos. Ezekre a problémákra már rávilágítottak a kollégák is, vannak olyan megfogalmazások, amelyek számomra nem elég világosak. Remélem, hogy ez sikerül majd a berekkel megvitatni. Tehát amikor például a hosszú ö, időszakon keresztül való inaktivitás mit jelent, ezt szeretném, hogyha pontosabban látnánk a berek és az egyes hatóságok hozzá tudnának szólni, hogy egyszerűbbé tudjuk tenni ezt a helyzetet, és fontos részletkérdésekről van azért szó. Fontos ez abból a szempontból is, hogy hogyan tudjuk az egész piacot felügyelni, és a vitánknak még csak az elején vagyunk, még akkor is, hogyha tulajdonképpen nincs is már túl sok időnk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kallasz asszony következik az ALDE nevében. Köszönöm szépen. A mi frakciónk nagyon örül ennek a módosított javaslatnak. Kevés az időm, úgyhogy két kérdésem lenne csak. Az egyik arra vonatkozik, hogy a preambulum bekezdésben hogyha visszaélés ről van szó, de ugyanakkor azt látom, hogy azok a dokumentumok, amelyeket bekérnek, az előre fizetett kártyák esetében, tehát az ilyen dominó jellegű kártyák esetében fontos tudni az, hogy pontosan milyen szintű dokumentumokat kérnek be. A privát szférához való jog területén kapcsolatban szintén fontos, hogy ne legyen visszaélés, ugyanakkor nincsen korlátozás a napok számára vonatkozólag, és arra sem, hogy a, az adatokat milyen hosszú ideig őrzik meg. Ezzel kapcsolatban ezen tehát a kérdésem. Köszönöm szépen! Raimonon úr következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslattal annyiban elégedett vagyok, hogy a munkához, további munkához egy jó kiindulási pontot biztosít. Egyelőre nem szabályozott azonban az, hogy a roaming mentesség hány napig tart, ezt a piacra bízunk, minek alapján tesszük fel azt, hogy majd a szolgáltatók között, a szolgáltatók közös megegyezése alapján egy 90 napnál rövidebb időtartam születik meg a megállapodás tárgyaként. Van-e valamiféle vizsgálat erre vonatkozólag, készültek-e tanulmányok a bizottság részéről? Ez lenne az első kérdésem, és másodszorban, hogyha a fair use záradék értelmezésében a versenytársak között nézeteltérés adódik. Hogyan biztosítjuk azt, hogy csak az egy-két tagállamban működő szolgáltatók a nagyobb szolgáltatókkal szemben versenyképesek tudjanak maradni? Ez sem világos a számomra. Van, vannak-e erre vonatkozóan adatok, illetve tanulmányok? Köszönöm. Köszönjük. Borelli kolléga az FTD részéről. Köszönöm szépen. Lát, kaptam a javaslatot, de csak egy órával ezelőtt kaptam meg, úgyhogy három aggodalmas pontot említenék meg. A szerződések nem lehetnek kötelező érték, értékűek csak a fogyasztóra vonatkozólag. Nos, hát itt a fogyasztóvédelmi aspektusokat fontos lenne hangsúlyozni, hiszen elképzelhető, hogy vissza fognak ezzel kapcsolatban élni a, a szolgáltatók. Másodszorban pedig ugye a visszaélésekre vonatkozólag a szolgáltatók adatokat kérhettek be. Azért ezt mégis hogy gondolja az Európai Bizottság? És amikor pedig, és a harmadik kérdésem pedig az ütemtervre vonatkozik, hát a roaming tarifákat még nem is fogjuk tudni, közben decemberben pedig már életbe lép ez a javaslat. Köszönöm szépen, Kappel asszony következik az ENF nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttünk álló javaslatnak nagyon örültem. Nagyon jónak tartom azt, főként az Ötinger biztosan szeptember 13-án tartott megbeszélésünket követően, amikor is még egy egészen másfajta bizottsági javaslat állt előttünk, abban szerepelt a 90 napos határ érték. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság nagyon gyorsan cselekedett ebben az ügyben, és a fogyasztókat állította előtérbe, és most igyekszik beváltani ezt az ígéretet, amit egy évvel ezelőtt megfogalmaztunk nevezetesen, hogy jövő évtől kezdve megszüntetjük a barangolási díjakat. Nagyon fontos, hogy ki legyen a felelős, hogyha visszaélésekre kerül sor. Október 15-ére várhatóan elkészül a berek állásfoglalás ebben a kérdésben, szerintem ennek nagyon nagy szerepe lesz. A nemzeti szabályozóknak sok új feladattal kell majd megbírkózniuk annak érdekében, hogy fel tudjanak lépni a visszaélésekkel szemben, és be tudják gyűjteni a szükséges adatokat. Kérdés, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges erőforrások, és kérdés, hogy a telekommunikációs cégeknek mit kell tenniük, hogyha visszaélést tapasztalnak. Szerintem sok kérdés tisztáz majd a berek állásfoglalása, és kérdés persze, hogy a 90 nappal kapcsolatosan hogy alakulnak a dolgok. Egy további tisztázatlan kérdés az, hogy mi a helyzet azokkal, akik nagyon sokat utaznak, vagy mi a helyzet azokkal, akik határvidékek mentén laknak, talán erre már most is válaszolhatnának. Köszönöm. Köszönjük szépen. Viki Ford asszony a következő, az IMKO szakbizottság elnökasszonya, és az 54-es cikk alapján társjelentést tevő ebben a témában. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek ma, és felszólalhatok. Az IMKO szakbizottság jelentéstevője voltam a témában, és főként a fogyasztó védelmi aspektussal foglalkoztam. Teljes mértékben támogatom a Rome Like Home koncepcióját, de sajnos ez a javaslat nem olyan egyszerű, nem olyan közérthető, mint amilyen lehetne, és ezért további zavart kelthet, félreértéseknek félreértésekre adhat okot, sőt előfordulhat, hogy különböző tagállamokban különbözőképpen értelmezik a rendelkezéseket. A tárgyalások tárgyát képező javaslatban nagyon világos volt az, hogy csak az idő, időnként történő utazás esetére vált volna lehetővé a hozzáférés. Nem várhatjuk el tehát például az, hogyha a Ryanair-nél vásárolunk egy jegyet, hogy akkor majd a British Airways első osztályán utazhatunk. Nem vehetjük tehát alapul az infrastruktúra leggyengébb láncszemét, és erre hivatkozva aztán nem kérhetünk szolgáltatást egy másik szolgáltatótól. Ilyen módon értelmezhető azonban adott esetben a visszaélés fogalma. A legfontosabb, amit itt hangsúlyozni szeretnék, tehát az, hogy azok a fogyasztók, akik alacsonyabb szintű szolgáltatásért fizetnek, valamilyen módon nem társfinanszírozzák a drágább szolgáltatást igénybe vevők, vevő szolgáltatók, szolgáltatókat. Nagyon fontos kérdés nyilván a beruházások kérdése és az, azokra vonatkozó ösztönzők, de fontos, hogy a bizottság foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel a végrehajtási aktus kapcsán is, máskülönben attól tartok nem tudjuk elérni kitűzött céljainkat. Köszönöm szépen, és kérném a kollégákat, hogy egy percben foglalják össze mondandójukat Rübi kolléga. Den Präsidenten Juncker gratulieren, dass er Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék Juncker bizottsági elnöknek, hogy útjára indította ezt az új változatot. Hiszen a fogyasztók számára világossá kell tenni, hogyha otthon előfizet egy csomagra, akkor ezt egész Európában úgy használhatja, mint otthon. Pont. Pont. De pontosan tudjuk, hogy ugyanakkor visszaélési szabályok léteznek eh, minden szerződésben, világosan meghatározzák, hogy mikor jön létre visszaélés, akár az otthoni hálózatban. És minnyáján tudjuk, hogy a piac még mindig nem jól működik. Amikor egy a tízhez való árkülönbségek léteznek, akkor még nem létezik a közös belső piac biztosítanunk kell, hogy 2019-ig, tehát az elkövetkező három évben a Rome Like It Home valóságá váljék, és a digitális belső piac működjön. Köszönöm, Kompola Natri asszony. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy jó első lépés, melynek segítségével biztosíthatjuk, hogy valóban szabadon utazhatunk. Persze a holszél jelentéssel kéz a kézben kell, hogy elkészüljön ez a jelentés. Biztosítani kell, hogy a barangolási szolgáltatást használókra ne vessenek ki extra adót. Szörnyű jogszabályt alkotni egy olyan ter- területen, amelyet a piac szabályozhatna. Tehát éppen ezért kérem, hogy a bizottság is gondolja át a, a sarokszámokat. Az ötös cikkben említik, hogy amennyiben a fogyasztót ra kivetnek egy díjat, az a holszél szerződésből származik. Ez volt az én felvetésem, és két rövid kérdésem van, elnök úr. Biztosította, hogy itt az üzemeltető nem kiskapuként használja ezt, hogy elkerülje a roaming díjat, illetve hogy mit tehetek, hogy több, ha több szimkártyám van. Nébler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt köszönöm, hogy a bizottság az Európai Parlament által gyakorolt nyomásra gyorsan választ adott, és a régi javaslatot visszavonta, és egy új javaslattal állt elő. Azt hiszem, hogy ez a javaslat valóban egy egészen elfogadható javaslat. A roamingtól mentes Európa már 15-20 éve foglalkoztat bennünket. Számunkra az a fontos, hogy a polgároknak tettünk egy ígéretet, mégpedig, hogy úgy használhatják a telefonjukat, mint otthon volnának, amikor barangolnak, hogy ebből valóság legyen. Azt hiszem, hogy ez ügyben világos szabályokat kell megfogalmazni. Fontos, hogy a visszaéléseket el lehessen kerülni, ezzel egyetértek. Kérdezem, hogy amiről beszámolt, az azt jelenti, hogy ha vélelmeznek egy visszaélést, akkor itt nem azonnal felmondják a szerződést, hanem egy lépésenkénti eljárás indul útjára bebizonyítandó, hogy valóban visszaéltek-e a szerződéssel. Másrészt ugyanakkor a legtöbb állampolgár számára egy-két kivétellel valóban azt mondhatjuk, hogy politikai ígéretünket megvál, megvalósítjuk, hogy roamingmentes Európát biztosítunk. Kérem, köszönöm, köszönöm Blanco López úr Muchas gracias, presidente. Cuando aprobamos en el Parlamento el reglamento... Köszönöm szépen. Amikor a parlamentben a TSM rendeletet elfogadtuk, roaming ellen szavaztunk, de az első javas, első értelmezés alapján úgy látjuk, hogy ennek ezt nem fontolta meg a jogalkotó. Ma lehetőségünk van arra, hogy elmélyüljünk ebben a javaslatban, minden esetre annyit mondhatok, hogy sokkal jobban néz ki a jelen javaslat, mint a bizottság előző javaslata de látni kell, hogy itt a fogyasztók és a telekom szolgáltatók, szolgáltatók között valóságos csatamező jött létre. Megengedhetetlen, hogy a bizottság a nemzeti szabályozók, vagy akár a, a telekom szolgáltatók számára extra díjak kivetését tegye lehetővé. Még egyszer hangsúlyozni szeretném tehát, hogy jól néz ki ez a javaslat, de tovább kell dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. a Üdvözlöm ezt a modellértékű döntést, amely egy sor nyitott kérdésre válaszol a roaming rendszer, a Roam Like at Home rendszer fenntarthatósága kapcsán. Hogyha egyrészt azt akarjuk, hogy minél több ember éljen a room Like Home, Like at Home lehetőségével, akkor azt is meg kell értenünk, hogy az üzemeltetőknek be kell tartaniuk a szabályokat. Máskülönben különböző extra díjakat vetnek majd ki. Kérdezem, hogyan szándékoznak ezt a modellt végrehajtani, annak érdekében, hogy egy olyan garanciát hozzanak létre, mely biztosítja, hogy senki nem lép túl a döntésben foglaltakon. Ilyen módon büntetni kell azokat a üzemeltetőket is, akik visszaélnek a jogukkal. Köszönöm. Virkonán asszony, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm a bizottságnak az új javaslatot, melyel előálltak. Nagyon fontos a Rome like at home elv. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az mobil felhasználók különböző tagállamokban más-más módon használják a mobil szolgáltatásokat. Én Finnországban jövök, és a Finnországban nagyon alacsonyak az árak, és nagyon nagy az adatforgalom. Éppen ezért a finn üzemeltetők számára nagy kihívást jelent majd, hogyha nem lesz semmilyen adatforgalom korlátozás. Ezért tehát az adatfelhasználás fair use-ára kell rákérdeznünk, ha mindenki kedve szerinti adatmennyiséggel dolgozhat minden nap, minden hónapban, akkor ez hatalmas technikai kihívást jelent majd az üzemeltetők számára. Köszönöm, Zurinyó képviselő. Köszönöm szépen. Ez a javaslat nagyon fontos. Elsősorban is az európai állampolgárok számára jelent ez egy nagy előrelépést. Ugyanakkor nagy kihívást ró ez az európai felügyeletekre is, de nagyon fontos, hogy világosan megmondjuk, hogy itt a gazdaság előtt is nagy lehetőség áll, hogyha tehát alkalmazzuk ezt a szabályt, akkor ennek csak pozitív kihatása lehet azok számára, akik utaznak, illetve azok számára is, akik otthon használják a telekom szolgáltatásokat. Persze, hát a költségek alacsonyak lesznek, de azért is, mert ez lendületet ad a gazdaságnak. Kanyete biztos már úton van az üléstermünk fele, de még van 5 percünk, hogy megválaszolják a lehető legrövidebb módon azokat a kérdéseket, amelyeket önökhöz intéztek. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt ígérhetem, hiszen minden kérdésre komoly választ kell adni, hogy a titkársághoz eljuttatjuk az írásos válaszokat. Én most csak egy nagyon rövid választ adnék. Az első a Castilla asszony, Stója asszonyok által feltett kérdések a szabályozó és a fogyasztó közötti kapcsolatra vonatkoztak. Nibler asszony is erre kérdezett. A normál fogyasztónak semmit se kell tenni, hiszen progresszív a rendszer. Előfizet, és működik a Room Like at Home. Ám abban az esetben, hogyha valami furcsaság történik, mondjuk hosszú időre más országban megy, kap egy SMS-t. Működik a Roam Like at Home, és utána pedig azt mondja, hogy panaszt emelhet az üzemeltetőnél. Hogyha az üzemeltetőnek, a mobil szolgáltatának válaszolni kell erre, és utána pedig a hatósághoz fordulhat, ha a szolgáltató nem ö, válaszol, nem kapcsolják le a hálózátról, hanem jelzik számára, hogy a rendszer a Rome Like at Home már való visszaélés gyanúját fogalmazta meg, de nem kapcsolják ki. A másik, hogyha tényleg egy visszaéléssel, visszaélés történik, mondjuk több ezer simkártyát adnak el külföldön. Ebben az esetben ezeket a kártyákat fel lehet függeszteni, de azonnal feltájékoztatni kell a szabályozó hatóságot, és a szabályozónak kell a végső döntést meghoznia. Az egyéni fogyasztónak nincs oka aggodalomra, de hogyha nem normális min, fogyasztói mintát tapasztal meg, akkor kap egy SMS, de nem kapcsolják le a rendszerről. És még mindig fordulhat majd a szabályozó hatósághoz. Tosanovszki úr a hosszú időszakra kérdezett rá, valóban a berekkel kell ezt megvitatnunk, hogy hogyan lehet pontosítani ezt a szabályt. De még egyszer mondom, hogy a normális fogyasztó ez nem vonatkozik, csak a szélsőséges esetekre vonatkozik. Kell lesz asszony. Milyen dokumentumokra van szükség? Nem, ne, itt nincs semmilyen dokumentum, szükség, egy hitelkártya vagy bármi elegendő. Ha egy-két tagállam személyazonossággal. Egy-két tagállamban személyazonosságot kérnek a mobil előfizetéshez, mások meg nem. A, akár több ilyen feltöltendő kártyát is tarthat valaki több tagállamban, de hogyha alacsony a hitelképessége, akkor valóban bizonyítania kell, hogy valamilyen kapcsolatban áll a személyel, illetve hogy hitelképességgel rendelkezik mégiscsak. És ezt pedig Raimund úrnak mondom. Azt kérdezte, hogy a 90 nap szabálya hogy áll. A lakosok 99%-a kára ez, számára ez elegendő. De hogyha valaki mondjuk egy Erasmus diák, és a Room Like at home akarja aktivizálni egy olyan országban, ahol nem érvényes az előfizetésen, és ebben az esetben a rendelettervezet azt mondja, hogy az Erasmus szerződésével abban az országban deaktiválhatja a Rome Like a Home szolgáltatást, abban az országban, ahol az Erasmus idejét tölti. és egy-két szélsőséges ötletben be tudjak majd bizonyítani, hogy ebben az országban mondjuk hosszabb ideig dolgozik, vagy eh, Erasmus diákként dolgozik, és ebben az esetben éppen, hogy aktiválják a Roam Like at Home-ot, és nem vonatkozik majd rá a 90 napos szabály. Illetve hát a rendszer progresszív, ahogy mondtam. A hatástanulmány át kell írnunk, de nagyon nagy változásra nem számolunk, hiszen a különleges esetek gazdasági súlya semmiképpen sem igazolja, hogy átalakítsuk ezt, de mindenképpen mindenfajta fogyasztói kérdést próbálunk befogni, és próbáljuk fenntarthatóvá tenni a rendszert. Borelli úr, a rendszer korlátozni fogja a szigorú ellenőrzések által a különbözőségeket, a rendszeren belül szabályozzák a különbözőségeket. Kappelasszony, valóban részletesen a berekkel még meg kell vitatnunk majd, hogy hogyan lehet mind a jogszabály megfogalmazását pontosítani, mind a szabályozókkal és a fogyasztókkal való kapcsolatot tökéletesíteni. Biztos vagyok benne, hogy a berek hasznos javaslatokkal áll majd elő. Ami a fenntarthatóság kérdését illeti, erre is rákérdezett egy képviselő, hát lássuk, és ez Kampala Nátriasszonynak is válaszol, lássuk meg, hogy a társ jogalkotó holszél döntése hogyan néz majd ki. Hiszen a holszél döntés szorosan összefügg a roaming szabályjal. Ikonán asszony. Igen, a skandináv országok sajátos felhasználási módozatát a berekkel együtt kell tanulmányoznunk, vannak olyan felhasználási mintázatok, például a skandináv országokban, amelyek más országokra nem jellemzők, ezt majd a berekkel kell pontosítanunk, egyeztetnünk, hogy milyen következményekkel jár ez. A támogatások kérdésében, Ford asszony kérdezett erre rá, el akarjuk kerülni ezt a kockázatot, Itt egyetemen a fogyasztóhoz való viszonyról van szó, és nem a két fogyasztó közötti viszonyról van szó. Ennek fényében vizsgáljuk ezt meg. A rendszer azt jelenti, hogy minden normális adófizető megkapja a Róma Like Homot, egy-két kivétel lesz elnézést, hogy nem tudtam mindenkire válaszolni. Köszönöm, főigazgató úr. Kedves képviselőtársaim, biztos vagyok benne, hogy minden kérdés nagyon fontos a közvélemény számára is nagyon fontos. Minden egyébként nyomon követhető volt az interneten is. A kérdések itt vannak az asztalom. Kérem tehát a főigazgató urat, akinek még egyszer köszönöm, hogy eljött és tájékoztatott bennünket. Egy szóval kérem, hogy válaszolják meg írásos formában a kérdéseket. Mi ezeket eljuttatjuk a képviselőknek, önök meg is kapják a válaszokat. Ez nagyon fontos, hiszen az állampolgárok pontosan szeretnék tudni, mire számítsanak. Sajnos nincs időnk arra, hogy ezt a kérdést mélyre hatóbban megvitassuk. Nem akarjuk könnyete biztos megvárakoztatni, itt az ajtó előtt mondhatni, ante portas topog, Kányete biztos úr, éppen ezért azonnal véget vettünk ennek a vitának, és az Európai Bizottság írásos válaszában reménykedünk és biztosak vagyunk benne, hogy meg is kapjuk ezeket a válaszokat. És utána aztán írásos formában még megvitathatjuk, hogy egyet értenek, vagy nem értenek -e egyet, és ilyen módon kiegészítő kérdéseket intézhetünk majd a bizottsághoz. Ez a Ez lesz tehát az eljárás. Kérdésem, mikor vár, várhatjuk a bizottságtól a válaszokat, főigazgató úr? Ahogy mondtam, két-három napon belül el tudjuk a parlamenthez juttatni az írásos válaszokat a ma fektett kérdésekre, és persze, tehát mondjuk a hét végéig? Igen. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt volt, és már is üdvözlöm Miguel Arias Kanyete biztost. Kept you waiting, but roaming, roaming would be sometimes as important as ITER. Not ITER, ITER, ITER. Commissioner, ITER, that's our topic. Commissioner. Uh, uh, thank you, colleagues. Köszönöm, kollégák. Akkor most azonnal következik egy másik nagyon fontos kérdés. jövő energiaforrásai. Ez a téma tehát nemzetközi hőreaktorok és fúziós energia. Önök is tudják, hogy hét finanszírozott projektünk is van, az Európai Unió, az Egyesült Államok, Dél-Korea, Oroszország, India, Kína és Japán. Igen, tehát ezek a finanszírozók. És nagyon fontos az is, hogy mire sikerült áprilisban jutnunk. Egy olyan jelentésről van szó, amelynek az értelmében sikerült végre ezt a projektet megfelelő mederbe terelni. Itt is minden nagyon fontos. Nézzük most a dolognak a pénzügyi oldalát. Ebből a szempontból az összes információ Miguel Arias Kányéte biztos birtokában van, és ez mind nagyon fontos a mi számunkra. Kérem, hogy úgy vegye, hogy a mi párbeszédünk az Európai Bizottsága való struktúrált párbeszéd részeként értelmezhető. Kedves biztos úr, üdvözöljük a parlamentben. Lehet, hogy azért ilyen érdekes téma nem gyakran merül fel, ugyanis ez a téma ez gyak, konkrétan most először van napirenden. Még egyszer köszöntjük itt Önt a nyaralás után a parlamentben. Kedves parlamenti képviselők, nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy elmondhatom a mai napon az ITER projekttel kapcsolatos gondolataimat. Ez egy fontos és a lehető legnagyobb mértékű tudományos együttműködés eredményeként jött létre. Energiabiztonság, klíma, politika mind nagyon fontosak a világpolitika szinterén is. Európának nagyon bátor és innovatív megoldásokat kell támogatni a jövő energiaforrások fejlesztése érdekében. Az ITER, latin eredetű szó, egy ilyen nagyon bátor vállalkozásról van szó, ugyanis egy nemzetközi közösség van e mögött, a misszió mögött. Szeretnénk tiszta energiát biztosítani az állampolgárok számára. Az ITER az egyik leg legnagyobb sikerre kecsegtető projektünk az energia, a világenergia térképén a globális klímaváltozás elleni harc területén. Ezzel kapcsolatban szerettem volna fontos kérdéseket megvitatni önökkel és, azzal, és arról is beszélnénk, hogy ez a projekt milyen nagy befektetéseket fog generálni, mennyi munkahelyet tud teremteni, és éppen ezért az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a projekt minél jobban haladjon. A mai napon az Európai Unió több mint 50%-át importálja az energiaforrásainak, ez főként kőolaj és és földgáz formájában messzi területekről, vagy akár politikailag instabil területekről. A jelenlegi trendek alapján 2030-ra az Európai Unió 70%-át importból fogja, energiaigényének 70%-át importból fogja biztosítani. Éppen ezért a klímaváltozás és a párizsi megállapodás a dekarbonizációs kötelezettségvállalások is ugyanebbe az irányba mutatnak. Szeretnénk egy fenntartható energiamixet, minél többfelé ágazó energiamixet előmozdítani, és ezért egy valóban biztonságos és fenntartható energiaforrás rendszert szeretnénk támogatni. Nagyon nagy előnyökkel kecsegtet ez a projekt. Egyrészt a nagyon alacsony um, CO2 kibocsátás, a nagymértékű um, üzemanyagtermelés, és a fúziós energiával szemben sokkal biztosabb valamint uh, a hosszú távú radioaktív uh, hulladék uh, problémáját sem hagynánk ebben a formában a következő generációkra. Ez a projekt az ITER nagyon nagy beruházásokat igényel. Ez az az út, amelyen keresztül kell mennünk annak érdekében, hogy a fúziós energiát a mindennapok részévé tegyük, és ilyen típusú erőműveket tudjunk építeni. Ezt pedig csak olyan nagyon szolid, erőteljes nemzetközi együttműködésben lehet megvalósítani, amelyben legalább um, a lakosság 50%-át be tudjuk vonni. Ilyen hatalmas dimenziójú és komplex projekt, mint az ITER, nincsen máshol a világon, és éppen ezért uh, nem is kell várnunk egyébként uh, évtizedeket uh, arra, hogy lássuk, hogy az ITER-nek milyen pozitív hatásai vannak. Ezt már most is láthatjuk a beruházások és a növekedés, illetve a munkahelyteremtés területén is. Nagyon fontosak a az innovatív technológiákba való befektetés, illetve az új üzleti lehetőségek kiaknázása a KKV-k számára és a világ gazdasági növekedéséhez való hozzájárulása területén is. Az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy a technológiai hátteret biztosítsa az ITER felépítéséhez is. Ez 8 év alatt, 2008 és 2015 között az Európai Unió ipari és innovációs központjai 750 szerződést írtak alá, illetve 150 tudományos ösztöndíjat adtak ki, összesen 3,6 milliárd eurós értékben. Több mint 300 európai cég és 60 kutatóközpont vesz részt ebben, 20 Európai Uniós tagállam és Svájc is élvezérnek az előnyeit. Az ITER szervezése egy joint venture rendszerben kép valósult meg, és részt vesz benne Dél-Korea is. Ez egy hatalmas projekt, 124 millió eurós, illetve 174 millió eurós építési költségekről beszélünk. A következő tíz évre várjuk a nagy sikereket. Ezek a szerződések azt is mutatják, hogy az európai iparnak megvan az a hatalmas tudása, amely technológiai értelemben a leg, a világ élvonalába helyezi ezt a projektet. Az ITER rengeteg technológiai öm, újítást vezetett be a robotika és más területeken is. Ugyanakkor hozzájárul a projektmenedzsment területén és az építkezések területén is a munkahelyi teremtéshez. Ré, főként abban a régióban, ahol ezt a projektet megvalósították. Az ITER felépítése után ennek az összeszerelése újabb lehetőségeket jelent majd az iparák számára. Az eredmény pedig rá fog mutatni arra, hogy hogyan tudunk a jövőben olyan erőműveket építeni, amelyek sikeresek lehetnek, és lehetőséget biztosítanak Európa számára. Az ITER minden bizonyal nehézségekkel is megküzdött, a költségek is megemelkedtek, és voltak csúszások is, de hát ez természetes, hiszen egy ilyen mértékű projektnél ez mindenképpen normálisnak értékelhető. A problémákat azonban sikerült megoldanunk. Világos, hogy milyen előrelépések történtek, főként az építkezés területén, és köszönhetően főként az európai partnereknek. Én biztos vagyok benne, hogy aki oda ellátogat, és Kedaransba láthatja majd, ez, ebben a hónapban lesz ott egy látogatás, a saját szemével is látó, láthatja majd, hogy mi történt, milyen mérföldkövek vannak már mögöttünk. Az ITER szervezete rendszeresen tájékoztatja az ITER szerződéses feleit a különböző helyzetekről, a felmerülő problémákról és az alternatív megoldásokról is. Én úgy gondolom, hogy az erre az évre vonatkozó tervek már nagyrészt meg is valósultak, és a menedzsment egy nagyon jó a kockázatkezelési rendszert vezetett be, hogy a problémákat mindig azonnal meg lehessen oldani. A legutolsó ITER igazgató tanácsi ülés óta döntés született arról, hogy hogyan lehet az irányítást tovább javítani. Ezek a fontos javaslatok az európai és nemzetközi partnerek beleegyezésével születtek. És végül, de nem utolsó sorban, az Európai Unió fúzióenergiás ügynöksége a költségcsökkentéssel is foglalkozott, illetve az esetleges kockázatok csökkentésével. Júniusban az ITER úgy döntött, hogy 2015-ben a projektet sokkal erőteljesebb módon kívánja előmozdítani. 2025-re szeretnénk befejezni, ezt az úgynevezett első plazma időpontra tennénk meg amint befejeződik az építkezés, megkezdődik a termelés. 6,6 milliárd euróba fog ez kerülni 2020-ig, legalábbis 2010-ben ezt a költségvetési szervek ilyen formában hagyták jóvá. Azonban később kiderült, hogy hosszabb időre lesz szükség, vagyis ez azt is jelenti, hogy további forrásokra is szükség lesz 2010 utánra vonatkozólag. Ettől függetlenül ezek jó lépések, mert biztosítani tudjuk a kockázat alapú menedzsment döntések pénzügyi hátterét. Szisztematikus konzultációkra van szükség az érintett nemzeti ügynökségekkel is, ebben a, ez alapvetően fontos volt ebben a folyamatban. A Fusion for Energy igazgató tanácsa egy, kő, egy független értékelést készítetett az ITER új ütemezésével kapcsolatban, és emellett, vagy ezzel párhuzamosan az ITER a nemzeti ügynökségekkel is együttműködik, annak érdekében, hogy a First Plasma, illetve, illetve a deutérium tritium fázis 2035-ben ennek az előkészítésével már most elkezdtek foglalkozni. Csökkenteni kell a költségeket, és az időhatárokat tört, be kell tartanunk, és ezt a tervet idén novemberben fogjuk elfogadtatni. Ezek az új tervek és a hozzá rendelt pénzügyi forrásokat kell jóváhagyni. Miniszteri szintű találkozóra is szükség lesz a következő év elején. És végül az ITER a fúziós energia egyik legfontosabb állomása. Hatalmas változásokra került sor az elmúlt két évben, és sikeresnek mondhatjuk a projektet. Minél hamarabb meg kell építeni az ITER építményét, és azt működőképessé kell tenni. Az Európai Unió és más nemzetközi partnereink számára meg is vizsgáljuk most azt, hogy mit lehet tenni, a, hogy hogyan járul hozzá az ITER az Európai Unió szélesebb körű politikai céljaihoz. Éppen ezért arra szeretném önöket is felkérni, hogy támogassák ezt a reformprojektet, mert nagyon fontos lesz az, hogy el tudjuk fogadni az új tervezetet, és hozzá tudjuk igazítani a több éves pénzügyi keretet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr! Köszönöm a beszédét, amely nagyon fontos, valóban. Most pedig a vita következik. Először is a frakciók szószólói következnek. Szeretném önöket megkérni, hogy ne beszéljenek hosszabban két és fél percnél. Rőbig úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném megköszönni a biztos úrnak az elmondottakat. Számunkra az a legfontosabb, hogy ez a nemzetközi megállapodás és ez a nemzetközi tudományos projekt olyan projekt legyen, amelyet nemzetközi szinten megfelelő körülmények között megfelelő szakértelemmel valósítunk meg, ezért is fontos, hogy a hozzáfűződő pénzügyi keret változatlan maradjon. Mi a helyzet a nemzetközi konzorciumban zajló tárgyalásokkal? Hogyha 2020-on túl gondolkodunk, a nemzetközi konzorcium részéről kurtítások várhatóak, vagy további összegeket biztosítanak majd, illetve hogyan néz ki majd az Európai Bizottság tárgyalási pozíciója. Másodszorban ön elmondta, hogy sikerült már a munkák 50%-át lezárni. Számunkra itt a parlamentben nagyon jó lenne megkapni azt a listát, amelyből látható, hogy mely projekteket sikerült már megvalósítani, és mely mérföldkövek várható, megvalósulása várható az év végéig, illetve 2017-re, annak érdekében, hogy a Fusion for Energy projektet ennek megfelelően tovább vihessük. Persze nem csak az energetika szempontjából fontos projekt ez, hanem nagyon fontos a az alapkutatás szempontjából is, globális léptékben is nagyon nagy fontosságú projektről van szó, ennek megfelelően kellene azt támogatnunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a kollégának az elmondottakat, most pedig az SND részéről hallgatjuk meg az egyik kollégánkat. Köszönöm szépen, mondja Néka kolléga. Köszönöm szépen Kenyete úrnak, hogy ma is eljött és tájékoztatott minket a legfrissebb eredményekről. Az, hogy ön ilyen nagyon nagy fontosságot tulajdonít ennek az európai projektnek, azt mutatja, hogy jó úton haladunk, ugyanakkor azonban osztom az ön aggájait is, biztosítanunk kell a finanszírozás folytonosságát, azért, hogy a projekt tehát véghez vihessük, és hogy stabilitást biztosítsunk a befektetők számára. Hogy azt akarjuk, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszon egy adott területen, hát azt hiszem, ez mindenképpen egy olyan terület, ahol érdemes lenne ilyen vezető szerepet vállalnunk. Megfelelő fontosságot kell tulajdonítanunk ennek a projektnek, nem csak azáltal, hogy az Európai Bizottság nyilatkozataiban ezt elmondja, hanem azáltal is, hogy megfelelő finanszírozást biztosítunk. Jó lenne, hogyha a biztos úr a következő ülésünkre is eljönne, és elmondaná, hogy milyen hírek vannak az energiacsomaggal kapcsolatosan. Tudjuk, hogy jelen pillanatban négy fontos dossziét készít elő a bizottság, talán röviden beszámolhatna a legközelebbi alkalommal arról, hogy milyen főbb irányok kívánunk elmozdulni az energiafenntarthatóság, az energiahatékonyság és az épületek energiahatékonyságával kapcsolatosan köszönöm. Köszönjük szépen a kollégának az ECR részéről. Tosanovszki kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégákhoz hasonlóan én is szeretném megköszönni Kenyete biztos úrnak azt, hogy eljött ma ide hozzánk. Nagyon aggaszt az a tény, hogy az ITER és a Galileo az Európai Unió által finanszírozott két legfontosabb tudományos projekt. Egyetlen egy európai ország sem lenne képes arra, hogy a technológiát, az emberi erőforrásokat és a pénz, pénzt tekintve egyedül megvalósítson egy ilyen léptékű projektet. Az ITER az egyik legfőbb kutatási projektünk. Még 2020 után is, a projekt lezárása után is remélhetőleg beváltja majd a hozzáfűződő ígéreteket. Rengeteg kutatási projektünk van még folyamatban, ezért Rübik úrhoz hasonlóan én is azt szeretném kérni, hogy valamiféle áttekintést hadd kapjunk a kutatások, kutatási projektekről és a hozzájuk kapcsolódó kockázatokról is szeretnék többet tudni. Hiszen az ITER esetében is igen nagyok a kockázatok, nem tudjuk, hogy a plazma hogyan viselkedik majd. Nagyon sok pro- probléma, technikai probléma merül fel az ITER kapcsán, például a szigetelés is egy ilyen, ezért az előttem szólókhoz hasonlóan én is azt mondom, hogy jó lenne világosan látni, hogy mik a kockázatok, és hogy milyen további finanszírozásra lesz szükség annak érdekében, hogy a projekt sikeres le- legyen. Nehogy aztán majd évek múlva meglepődjünk, erre volt már példa korábban is, én a magam részéről a lehető legnagyobb fontosságot tulajdonítom a fúziós energiának, és szerintem is az Európai Unió egyik zászlós hajója kell, hogy legyen ez a projekt. A jövőnk szempontjából nagyon fontos ez a projekt, ezért mindenképpen biztosítanunk kell a projekt hosszú távú finanszírozását. Most az elde részéről hallgatunk meg egy képviselőt, Ponszet asszony. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, Kenyete úr. Egy innovatív kutatási projektről van szó, a magfúziós energiával kapcsolatos kutatásról. ...2040-et emlegetjük, mint azt az évet, amikor gazdaságosan megtérlő módon működhet ez az erőmű. Egyelőre tehát a közeljövőben még csak a megújuló energiaforrásokra támaszkodhatunk. Az Európai Unióban Portugáliával együtt Spanyolország az egyetlen olyan tagállam, ahol csökkentették a megújuló energiák támogatását. Szeretném tudni, hogy a biztos úr mit gondol erről. Köszönjük szépen. Maragall úr a zöldek részéről. Csak most értem ide, ezért azt hiszem nem lenne tisztességes a magam részéről, hogyha én most itt bármit is mondanék. Sajnos egy kicsit túl későn érkeztem, hogy felszólalhassak, illetve hozzászóljak a vitához. Jó, rendben. Ernst asszony a következő, a Gua részéről. Köszönöm szépen. Nagy örömmel hallgattam az ön előadását. 1951-ben végezték az első kísérleteket a fúziós energiával kapcsolatosan, most 2016-ot írunk. Egy dolog nem teljesen világosan a számomra, hol tartunk most egyáltalán. Az, arról beszélt, hogy jó úton haladunk, hogy javulás történt az irányításban. Ha jól olvastam, akkor technológiailag igen súlyos problémák adódnak itt, például 100 millió Celsius fokos hőmérsékleteket kell kezelni, illetve egy ilyen magas hőmérsékletű plaz, plazmát kell valamilyen módon tudni kezelni. Mi a helyzet ezzel? 2050-ig terjedő idősz, a 2050-ig terjedő időszakról beszélünk összességében, tehát azt szeretném tudni, hogy hol tartunk most, és mikor várható kézzelfogható eredmények, és másodszorban nem lenne-e több értelme a megújuló energiaforrásokba beruházni egy ilyen hatalmas projekt helyett, ahol nem is tudjuk ráadásul, hogy mikor lesz kézzelfogható eredménye. Köszönjük szépen! Kappel on behalf of... Kappel asszony az e frakciójának nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm biztos úr a magyarázatait. Joggal mondta, hogy az ITRE a világ egyik legnagyobb kutatási projektje nagyon fontos, a nemzetközi együttműködés területén is a kutatás fejlesztés helyszíne, európai helyszíne, ez hatalmas előnyt húz ebből az ipar, de sok kis és középvállalat is haszonélvezői az ITER projektnek. Éppen ezért fontos, hogy idén júniusában az ITER tanács megerősítette az új akció és időtervet. Mi több, jó indikátor, jó alapunk van azt gondolni, hogy a tervet be lehet tartani. Az új menedzsment múlt, évben, múlt év márciusában készítette el a tervet, és az ITER tanács 2015-ben a köztes célokat meghatározta. Ezeket el is érték, ez egy pozitív jel. Persze nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy nagyon sok probléma is fennállt a múltban a 2014-es költségvetést a Költségvetés és Ellenőrzési Bizottság nem mentesítette a számvevőszék jelentése alapján. 4 milliárddal nőttek a költségek az elmúlt tekintés óta. Az első plazma dátum először 2025, 2025-re került, de ennek ellenére az alapkutatás szempontjából az ITER nagyon fontos. Két alapvető kérdésem van. Vannak más technológiák, mint az Ükermárki nagy technológia a fúziós energia számára, vagy a Max Planck intézet 19 év alatt 1 milliárd euróval a Wendelstein hetet építette, meg kérdezem tehát, hogy együttműködés lehetősége nyílik-e meg mondjuk a ITER és a Max Planck plazmafúziós tanulmányai alapján, vagy az USA-ban is van plazmafúziós kísérlet, ahol kockázati tőkét vonnak be az alapkutatásba. Kérdezem, hogy ilyen magánfinanszírozásra nyílik-e lehetőség az ITER számára is a jövőben? Uh, thank you very much, madam. Madame François Grosztet. Köszönöm, Grosztet asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni Arias Kennete biztosnak azt az elkötelezettséget, amelyet ezen nagyon fontos projektben hajtott végre, nem csak az Európai Unióban, hanem az egész világon is. Az ő elkötelezettsége, állandó elkötelezettsége segít ezt projekt megvédésében támogatásában. Ugyanakkor a költségek folyamatosan nőnek, de hát egy ilyen projektben, amikor előre nem látható szempontok merülnek fel, szinte elkerülhetetlen. Összességében tehát ezek a költségek nem voltak előre láthatóak, nem lehetett őket pontosan belőni. Egyszerűen köszönöm szépen a biztosnak, Mindezt egy nemzetközi projektről van szó, amely alapvető jelentőség az Európai Unió számára. És hogyha nem tévedek, akkor 45,5-ről van szó, és ráadásul ez az Európai Unió területén van ez a projekt, ez is, ebből a szempontból is nagyon fontos. Ez a fúziós projekt egyébként rengeteg új technológiai, tudományos kutatási eredményt is jelenthet Európa számára, és az európai ipart ezt szolgálni fogja majd. Nagyon sok partnerünk van a világban, az Egyesült Államok, India, Kína, Korea, Oroszország. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja ön a nemzetközi partnereink helyzetét, és hogy vajon épp annyira elkötelezettek -e ezek a partnerek a projekt megvalósítása szempontjából, és épp annyira elfogadják-e a projekttel kapcsolatos problémákat is. Köszönöm. Piper úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizt, a biztosak rugalmasak, a képviselők is rugalmasak tudnak lenni és mint hogy az elkövetkező két hétben fontos feladatok állnak előttünk, ezért meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy egy kérdést feltegyek. Biztos úr, az elkövetkező napokban az energia hatékonyság irányelv reviewját, áttekintését fogja bemutatni. Az Európai Parlamentben egy végrehajtási jelentést készítettünk két-három hónappal ezelőtt, és itt a bizottság adatállományával számoltunk, melyben az szerepel, hogy 2020-ig az energia megtakarítási célt nem fogjuk elérni. A bizottság egy tudományos felmérésre, elkészítésére adott megbízást, amely azt mondja, hogy már 2014-ben elértük az energia megtakarítási célokat. Ez volt az első év, amikor az egész rendszer működésbe lépett. Hát érthetetlen és őrült ez a helyzet. A mi jelentésünk tehát téves adatok alapján készült, és kérdezem, hogy milyen következményeket, következtetéseket van le ebből az elkövetkező napokban a review-t, az áttekintést elhalasztja, hogy minnyáján elgondolkodhassunk a következményeken, vagy pedig e, marad, ragaszkodik az eredeti menetrendhez. Köszönöm, Ziluaga képviselő. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Hogyha az ITER projektről beszél, akkor az embernek olyan benyomása alakul ki, hogyha valódi varázs eszközről beszélni, az energiaszegénység ellen, a foglalkoztatás érdekében, az energiaellátás biztonságát is szolgálja, valamint környezetbarát. De hát ugyanígy beszéltek nem olyan rég még az atomenergiáról. Az volt a mítosz, hogy soha nem kifogyó energiaforrás lesz az atomenergia. De egy sor nem ellenőrzött technológiai tényező határozza meg az ITER projekt, ITER projekt menetét. Ráadásul nagyon komolyan centralizált a megközelítés és az energia előállítás rendszere. Ez nem hatékony, hiszen a fogyasztás helyétől nagyon messze állítják elő az energiát. Ráadásul a mi megítélésünk szerint nem is annyira tiszta ez az energiaforrás, hasonlatosan a hagyományos maghasadásos, tehát atomerőművekhez, itt is arra van szükség, hogy néha lebontsák ezeket az erőműveket, és 40 millió tonna radioaktív anyagot kell majd, 40 ezer tonna anyagot kell elszállítani, vagy vége tárolókban elszállítani. Egy szóval egy komoly kérdésünk van. Tudja-e, biztos úr, tudják-e önök a bizottságnál, hogy egy kilowatt óra áram előállítása mennyibe fog kerülni? Figyelembe véve a hulladék hasznosítás, illetve veszélytelenítés kérdéseit is. Köszönjük szépen, képviselőtársam. Ha jól látom, ez volt az utolsó kérdés. Ilyen módon megadom a biztosnak a szót. Először is köszönöm a képviselőknek, hogy ilyen kíváncsian követik a projekt menetét. Igyekszem mindenkinek válaszolni. Rubik úr és másoknak mondandom a következő. Egészen mostanáig, és Grosztett asszonynak is ezt válaszolom. Az ITRE minden szerződő fele egyértelműen síkra szállt az ITRE eh, folytatása mellett 2016. áprilisában az ITRE tanácsülésén. És minden ITRE szerződéses fél egész mostanáig biztosított az ITRE szervezet költségvetésének eh, fenntartását. Egész addig Egész tehát addig, amíg ez így marad, a projekt biztos folytatódik, egyetlen ország sem volna egyedül képes eh, az ITRE projekt, fajta projektet, egy ilyen léptékű projektet fenntartani. Ugye biztos emlékeznek erre, hogy a bizottságon belül nem volt világos, hogy kinek a hatáskörébe tartozik az ITER, de most már világos, ez most az én portfólióm, az én hatáskörömbe tartozik. Éppen ezért a, a projektmenedzsment és az egész projekt végrehajtása tekintetében lendületet akarok adni az ügynek. A fúziós energiatanács jól működik, felállt a strukturált együttműködési fórum, kialakították az akciótervet, és megerősített együttműködés létezik az ITER szervezet és az otthoni ügynökségek között annak érdekében, hogy a projektben mindenkit minél jobban be lehessen vonni. Másodszorban. Az ITER szervezet és a hazai ügynökségek először készítettek elő egy eh, projekt eh, menetrendet, tehát teljesen hogy most csak először, de most legalább először együtt készítették el ezt a menetrendet. És független eh, értékelést is végrehajtottak, hogy mennyire reális ez a menetrend. Megfelelő menedzsment struktúrák működnek, és ezek remélhetővé teszik, hogy a menetrend betartható lesz mérföldköveket határoztunk meg, és ezek elérhetőek. Az ITER tanács 2015 novemberében mérföldköveket határozott meg, és ezeknek mintegy 50%-a sikerült, ezeknek 50%-et sikerült elérni, illetve releváns információkat gyűjtünk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy mi mikorra érhető el. Feltettek nekem egy konkrét kérdést is arról, hogy mennyibe fog kerülni az ITER, mennyivel többe fog kerülni az ITER. És persze a határidőkre is rákérdeztek. 2025 az első plazma, 235, 2035, amikor a projekt teljesen működőképes lesz. Ezek az új határidők. Az inkáz befizetések 2016-2025-ös időszakban az ITER szervezet becslése alapján mintegy 5,5 milliárd euróra tehető 2015-ös értékben. Az Európai Unió ennek 45 százalékát kell, hogy fizesse. Az Európai Unió ugyanakkor az ITER megállapodásban megfogalmazott kötelezettségének is eleget kell, hogy tegyen majd. Ennek fényében és az új menetrend és határidők fényében persze új számításokat kell majd végezni. Minden esetre a több éves pénzügyi tervben, a 2020-ig terjedő tervben meghatározott keretszámokat az ITER általunk biztosított finanszírozása nem lépheti túl, mondanom sem kell, önök, mint társjogalkotók támogatták ezt a költségvetést. A költségvetési hatóságok egyértelműen megel, megállapodtak abban, hogy az ITER finanszírozása nem lépheti túl ezeket a kereteket. Novemberben, ha jól látom a jegyzeteimet, november után minden részletes adatot meg tudunk adni a parlamentnek. ...2035-re, az új tervek alapján 2035-re lesz teljesen működőképes az ITER. E Azután azt is kérdezték tőlem, hogy a megújuló energia helyzettel, mi a, mi a helyzet a megújuló energiákkal Spanyolországban. 20%-os részarányt irányoz elő az európai e, megállapodás, és a Spanyolországra is vonatkozik, és jelentősen nő a megújuló energiaforrások részarány az energiamixben Spanyolországban. A cél az, hogy a tagállamok és a bizottság a célokat elérjék jövő év tavaszán, tavaszán publikálni fogjuk mi a bizottság részéről a legújabb átfogó adatokat, melyek betekintést adnak majd abba, hogy a tagállamok hol állnak céljaik elérése tekintetében. De ne csak a szél vagy a nap energiára gondoljunk, ne feledkezzünk meg a biomassa felhasználására is. Mi több? A biomassa több megújuló energiaforrással való összehasonlításában kiderül, hogy a biomassa területén hatalmas növekedési lehetőség mutatkozik Spanyolországban is. Régen ezt nem tudtuk felmérni, hiszen a fenntarthatósági kritériumok nem voltak meghatározva. Most ezek már pontosak, és ilyen módon átfogó képet tudunk majd adni arról, hogy milyen intézkedéseket kell tenni a tagállamoknak, hogy céljaikat elérjék. Volt egy kérdés az energia hatékonyságról is illetve a csomag átdolgozásáról. Azt kell, hogy mondjam, hogy valóban az EU jogalkotás egyik legbonyolultabb területe valószínűleg tényleg az energiahatékonysági irányelv mögött rejlő számításokban ragadható meg. Az épületek energiahatékonysági kiszámítása sokkal bonyolultabbnak mutatkozik, mint amit terveztünk, és a bizottság szerződés szegési eljárásokat is indított egyes tagállamokkal szemben. Úrana úr egy nagyon komplex kérdést tett fel arról, hogyan lehet tehát a kilovattóra valós költségét kiszámítani. Jelenleg egy helyen működik az ITER, de amikor kereskedelmileg is megvalósítható lesz a projekt, akkor már sokkal kisebb erőművek, plazma erőművek építhetők lesznek majd a fogyasztó közelében. Az Európai Unió költségvetéséből finanszírozok a kísérleti projektet, a végső költségek kiszámítására még nincsen lehetőség, de mindenképpen ez a cél, hogy pontos kilovattórára levettített költségeket számoljunk ki. Nagyon fontos, hogy ne csak a technológia fejlesztésére koncentráljunk, hanem arra is, hogy hogyan lesz hasznosítható az a technológia a jövőben és gondolkodásunkba ezt a szempontot is beemeljük, megjelenítjük. Voltak még más kérdések is, melyek No. Well, why the commission is, is, is uh, or not the commission? hogy többen említették, hogy sok tagállam is finanszíroz az ITER-t. Hát egyedülálló projektről van szó. Ha kormányok nem finanszíroznak ezt a projektet, akkor lehetetlen volna csak magánkézből ezt finanszírozni. Hogy meg, megfelelő pénzáramlást biztosítsunk, de ugyanakkor az iparral is szorosan együttműködünk. Hallatlan bonyol, bonyolult eljárás ez. Láttuk a szerződés és különbségek problémáját, a díjakban mutatkozó különbségekből eredő dilemmát, és látjuk, hogy az ITER projekt közfinanszerezés nélkül nem volna fenntartható. Most azonban a költségek tekintetében világosan látunk, hogy a több éves, 2020-ig terjedő pénzügyi tervvel dolgozunk, ez meghatározza a finanszírozás kereteit. Az európai költségvetésből a finanszírozás korlátozott. Persze, vannak más úgynevezett breakthrough technológiák, áttörést jelentő technológiák, A legújabb Juncker terv az éghajlatváltozási fellépés és a zöld vagy a fenntartható energiaforrások finanszírozását újabbnak újabb lendületet adott, 40%-os window of opportunity, tehát az esély, mely megnyílt, egy 40%-os lendületre e, ad lehetőséget, és ez pozitív hír mindenképpen ezzel felvértezve, ezen lehetőségekkel felvértezve létünk majd fel az éghajlatváltozás ellen. A bizottság részéről azt mondhatom, hogy teljesen elkötelezettek vagyunk a projekt támogatása mellett, az akcióterv kidolgozásában részt vettünk, és nagyon örülünk annak, hogy önök ellátogatnak az iterhez, megnézik, hogyan működik, és feltetik a kérdéseiket, sőt látják, vagy hogy milyen változások történnek. Persze fontos, hogy elvi híreket kapjunk, de hogyha az ember en szemével látja, mi minden történt ott Franciaországban, az ITER színhelyén, akkor bizalma is nagyobb lesz. A vákumpumpák, a vákumjárművek tényleg példátlan előrelépést jelentenek, és mondhatom, a tiszta energiaforrás előállítása tekintetében ez egy hatalmas áttörés volna, hogyha a tiszta energiát elfogadható költségen állíthatjuk elő, akkor sokkal jobb helyzetbe kerülünk. De ugyanakkor sem az energiahatékonyságról, sem a megújuló energiaforrásokról, sem az éghajlat változási célokról nem feledkezünk el. A bizottság nagyon elkötelezett az ITER mellett, de ez nem jelenti azt, hogy hátat fordít a többi projektnek. Minél gyorsabban változtatjuk meg az energiamixünket, annál jobb. Persze az energi, elektromos energia tárolásában is reméljük, hogy áttörés mutatkozik majd, az Energia Unióra vonatkozó minden jogszabálytervezetet még az év vége előtt a bizottság elő elkészíti, a széndiokszid, a gépjárművek széndiokszid kibocsátása, vagy az, ég, az épületek energiahatékonysági jogszabályát elkészítjük, tehát az Európai Parlament jövő tavaszára minden jogszabálytervezetet megkap. Biztos úr, köszönjük. Valóban ezek a legfontosabb kérdések. Nézzük az időpontot. Nagyon nehéz megmondani, hogy mikor fog ez a tudományos projekt befejeződni. Aztán itt a másik kérdés, a pénz, a finanszírozás. Itt az ITRE szakbizottságban mi meggyőző, tehát meg vagyunk győződve ennek a projektnek a helyességéről, támogatjuk, lehet, hogy nem mindenhol ugyanez a támogatottsága a projektnek, főként a költségvetési, költségvetés ellenőrzési szakbizottságban, de az ITRE-ben az biztos, hogy ön támogatókra találhat ebben az értelemben. Főként, hogy október 24-én, hétfőn meg lehet, el lehet menni meglátogatni az ITER-t. E saját szemünkkel nézhetjük meg. Nagyon sokan jelentkeztek, illetve ha túl sokan jelentkeznének, akkor egy kicsit később egy második időpontot is szervezünk, tehát október 24-e hétfő Strasburgi idő ö, szakról van szó. Ez annyit jelentene, hogy ebben az esetben október 23-án kellene Strasbourgba érkezni, és ott akkor ezt meg lehet szervezni. Ez egy rendkívül érdekes látogatás lenne, és szerintem nagyon sok kollégánk kérdéseire is kaphatunk választ. Mert sokszor a parlament részéről erős ellenkezés van arra vonatkozólag, hogy ne adjunk több pénzt erre a projektre. De számunkra rendkívül fontos ez itt, az ITRE szakbizottság részéről, úgyhogy én mindenkint arra buzdítok, hogy október 23-án érkezzen meg Franciaországba, és akkor Strasbourgban vagyunk már, tehát akár ott a helyszínen még alá is lehet írni. Minden készen van, meg lehet látogatni az ITER-t, e és ráadásul Strasbourgban egyenes járattal lehet megérkezni. Még egyszer köszönjük szépen, kedves biztos! Nagyon nagy érdeklődéssel követtük az ön beszámolóját. Kedves kollégák, október 12 és 13 ez a következő találkozónk időpontja délelőtt és délután. Két nap délelőtt és délután egyaránt szavazás, koordinátorok ülése, rengeteg vitára is sor kerül majd, és várjuk mindenkit néhány hét múlva. Köszönjük!